Európai Központi Bank 2014. évi éves jelentés, amit Maria Szúr készített. Köszöntöm itt eh, az Európai Központi Bank elnökét, Mario Drági urat. Köszöntöm, elnök úr. És ugyanígy köszöntöm Hölgyeim és Uraim, hálás lennék, ha mindenki helyet foglalna, illetve aki nem akar helyet foglalni, az csendben elhagyná a termet. Köszönöm szépen. Most pedig először is az előadónak, Notis Mariasnak adom meg a szót. Köszönöm, Σήμερα το κοινοβούλιο μας ασκεί μια korif. Köszönöm tisztelt elnök úr a szót. Ma a parlament nagyon fontos feladatot kell, hogy ellásson. Ez az Európai Unió finanszírozására vonatkozó szerződésből származik, ez pedig demokratikus ellenőrzés az Európai Központi Bank tevékenységét illetően. Ez egyáltalán azt jelenti, hogy az Európai Központi Bank nem felügyelendő az Európai Központi Bank ide jön az Európai Parlamenthez, ugyanis az Európai Parlament az a testület, amelyet közvetlenül az állampolgárok választanak. A tavalyi vita során itt a házban nagyon szép szavakat hallottunk, és tulajdonképpen szándék ö, megfogalmazásokat. Most azonban a konkrétumokra térünk. A különböző frakciók erőfeszítéseket tettek, az ECON szakbizottságban is kompromisszumos módosítók megfogalmazásával, hogy egy-két jelentős pontot kiemeljünk a jelentésben. Megpróbálták lekerekíteni a kemény oldalakat, azonban örömmel mondhatom, hogy a lényeg benne maradt. A legfontosabb dolog az, hogy mi, mint parlament hatáskörünket gyakorolhassuk, és nem akarunk semmiféle érdekellentétet az LKB és az intézmények között a monetáris politika terén, még pedig olyan időkben, amikor a feladatuk a felügyelet, a nagy szisztémikus bankok felügyelete, a tagállamok által kibocsátott mm, adóságok felvásárlása kapcsán is. A bíróság nagyon fontos határozatára utalnék, amely a kvantitatív programokról szól, és amelyet a Trojka vezetett be. Nagyon fontos, hogy a Trojka és az Európai Központi Bank a kvantitatív könnyítéssel kapcsolatban megfelelően járjon el. Amikor a hosszú távon munkanélkül levőkre gondolunk, illetve a munkanélküliségi rátára egyrészt Görögországban, de másrészt Németországban is. hogyha megvizsgáljuk azokat a szigorítási programokat, amelyek nem a munkanélküliséget csökkentették, sem az államadóságot, akkor nagyon fontos az, hogy a 2013 per 473-as rendelet értelmében auditálásra kerüljön sor, ami az államadóságokat illeti, hogy lássuk, hogy tulajdonképpen miből is áll össze mindez. Rendkívül a ambíciózus program született a mennyiségi lazítás témájában, és ennek a pénznek egy része a görög központi bankból származott. De ami a fontos paramétereket illeti, mint a növekedés, mint a munkahelyteremtés és az összes többi, nem igazán ö, látunk ö, sok változást. Eddig csak strukturális reformokat vezettek be, nem volt egyensúly a szociális hatást illetően. Az alacsony kamatok nem igazán növelték a magánbefektetéseket, és problémát jelentettek a biztosítási alapok terén. Ezért aztán az egész pán-európai mm, betét garanciák kérdését meg kellett vizsgálni a felügyeleti hatáskörökön belül, amelyeknek gyakorlására nem került sor és 2015-ben az Európai Központi Bank kötelező érvényű intézkedéseket kényszerített a görög államra. Köszönöm a kollégáknak, hogy ezeket a fontos kérdéseket benne hagyták a jelentésben. Köszönöm. Most pedig megadom a szót az Európai Központi Bank elnökének, Drági úrnak parancsoljon. Elnök úr! Elnök úr! Az Európai Parlament elnökét, az Európai Bizottság elnökét köszöntöm, és illetve a két tisztelt képviselőket is. Kétségtelenül olyan időponthoz érkeztünk, amikor Európa kohéziója e, próbára tétetik. Az előttünk álló kihívások közül sok az európai, de sok köztük a globális is. Ezek a kihívások, ezekre a kihívásokra erős európai felépéssel kell reagálni. Ezért nagyon hálás vagyok, hogy újra itt lehetek az önök parlamentjében, van a parlamentben, amelynél semmi sem szimbolizálna jobban, hogy európai vitákra és európai megoldásokra van szükség. Ma az Európai Központi Bank 2014-es éves beszámoljáról beszélünk. 2014-ben a kormányzott tanács több intézkedést is hozott Eh, annak érdekében, hogy a romló monetáris politikai transmissziós csatornákra eh, valahogy reagáljunk, illetve az alacsony inflációs környezet ellen fellépjünk. Kétszer is csökkentettük az irányadó kamatlábot, a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteket bejelentük, illetve két vásárlási programot is bejelentettünk a az eszközfedezett pénz értékpapírokra, illetve a fedezett kötvényekre. 2014-ben indult az egységes felügyeleti mechanizmus is, és az átfogó felülvizsgálat lezárására is sor került. De ahelyett, hogy annan visszafele tekintenénk, ha megengedik, akkor el inkább előre tekintenék, és beszélnék azokról a kihívásokról, amelyek még előttünk állnak. Először is, ha megengedik, röviden beszélnék eh, arról, hogy a jelenlegi monetáris politikánk hogyan alakul, illetve hogy márciusi eh, ülésünkön mit fogjuk újra gondolni az álláspontunkat. Mm, aztán másodszorban az előttünk álló gazdasági kihívásokról is beszélnék, hogyan tudunk ezekre reagálni, ezekre válaszolni. Nagyon is tisztában vagyok vele, hogy a szakpolitika formálók figyelmét más témák kötik le jelenleg. De egy dologban, ha megengedik, nagyon világosan fogalmaznék, a gazdaság sikere részét képezi a megoldásnak más területeken is. Így tehát a gazdasági kockázat csökkentése mindig fontos kell, hogy legyen a politikai napirenden hogy szerepeljen. Körülbelül három évvel ezelőtt kezdett el csökkenni a középtávú, az EKB középtávú inflációs céljától. 2% alatt, de 2%-hoz közel. Ez a célunk. 2013. október óta 1% alatt volt az infláció. 2015 során az árindex korrigált infláció nagyon alacsony volt, egyes esetekben negatívba fordult, alacsony voltak, alacsonyak voltak az árak, és az elindex korrigált eh, éves infláció ez év januárjában 0,4% volt a beszélések szerint. Ezzel a trenddel párhuzamosan folyamatosan felül kellett vizsgálni az inflációs kilátásokat. 2015 kezdetén szakembereink másfél százalékot eh, prognosztizáltak 2016-ra, illetve 1,8 százalékot 2017-re decemberben már csak 1%-ról beszéltek 2016-ra, és 1,6%-ról 2017-re. Ennek tükrében az Európai Központi eh, Bank decemberben újra úgy döntött, hogy tennie kell valamit. Úgy értékeltük, hogy eh, a monetáris politikának két összetepeje kell, hogy legyen. Először is a 2014 nyara óta hozott intézkedések nagyon hatékonynak, hatásosnak bizonyultak. A monetáris ösztönzés, amit akkor bevezettünk, ahhoz az lett, hogy a finanszírozási kondíciók enyhültek, sikerült a hitelezést ösztönözni, és így az euró övezet gazdaságának a felendüléséhez jelentős mértékben hozzájárultunk. Ezen intézkedések nélkül az euró övezetben tavaly defláció lett volna, és idén még gyorsabban csökkentek volna az árak. Arról nem is beszélve, hogy a gazdasági növekedés jóval alacsonyabb lett volna. Másodszorban hatékonyak voltak tehát a meghozott intézkedések, de úgy láttuk, hogy a romló kilátások tükrében ez nem volt elég. Az árstabilitásra valahogy megoldást kell találni. A pénzkínálat bővítés az a mennyiségi lazítás eh, további növelése konkrét kockázatokat eh, is hozott, hiszen azt, hogy az inflációs eh, célunk, tehát a 2% alatt, de 2%-hoz közel, már nem lett volna tartható, középtávon sem. Ezért úgy döntöttünk, hogy a betéti konstrukciót negatív kamat lábra alakítjuk, illetve a havi eszközvásárlásaink céldátumát 2017-ig kitoltuk, az inflációtól függően természetesen, és azt is bejelentettük, hogy a tőke törlesztések lejárat utáni tőke törlesztéseket, ameddig szükséges, újra visszaforgatjuk ebbe az eszközvásárlásba. A legfontosabb refinanszírozási műveleteket és a három hónapos hosszú távú refinanszírozási eszközöket fix kamatú tenderként korlátlan likviditás nyújtása mellett folytatjuk egész addig, ameddig ez szükséges, de legalább a 2017 végéig. December elejé ülésünk óta újra változtak azonban a feltételek mérsékelt gazdasági növekedésbe fordult át az euróvezet, belső kereslet vezérli ezt a felendülést. Ugyanakkor újabb kockázatok jelentek meg, és egyre nagyobb a bizonytalanság a feljövő fetörekvő gazdaságok kilátásai tekintetében. A pénzügyi és más piacok volatilitása és a geopolitikai kockázatok szintén aggasztóak. Az inflációs dinamika jóval gyengébb, mint ahogy azt decemberben vártuk. A dezinflációs hullám elsősorban az olajárak csökkenésének tudható be, a vártnál gyengébb bérnövekedési várakozások, illetve a romló inflációs várakozások együtt azt szükségetetik, hogy alaposan elemezzük, hogy milyen csatornákon kell a, a valós inflációs hatásokat az ár és bérképzés terén a gazdaságban majd bekalkulálni. Éppen ezért januári legutóbbi ütésünk, ülésünkön úgy döntöttünk, hogy a következő, március elejé monetáris politikai ülésünkön felül kell vizsgálni az intézkedéseinket, amikor az új makrogazdasági kilátások már világosra állnak, a szakelemzések elkészülnek. Montás politikánk működik, az EKB készen áll arra, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy a gazdasági felendülés tovább tartson. De vannak olyan kockázatok, amelyek, hogyha valóra válnak, alááshatják ezt a gazdasági felendülést. A szakpolitikai kihívásokat négy csoportba tudnám osztani. Az első a globális környezet, a pénzügyi rendszer helyzete, a tagállamok gazdasági és fiskális politikája, illetve az európai projektet övező politikai bizonytalanság. Először is. Ami a globális környezetet illeti, a növekedési kilátások lassan, de biztosan javulnak a fejlett gazdaságokban, de a feltörekvő piacokon már nem ilyen világos a helyzet történelmi szempontból tekintve nagyon alacsony a növekedés, ráadásul a feltörekvő piacok igen komoly gazdasági és pénzügyi kockázatokkal néznek szembe. Vannak olyan országok, ahol strukturális hiányosságok és makrogazdasági egyensúlytalanságoktól szenvednek, másoknak az alacsony árakhoz kell igazodniuk. Továbbra is ki vannak téve annak, hogy a kockázatokkal kapcsolatos, kapcsolatos elvárások a finanszírozási kondíciókat megváltoztathatják. A feltörekvő piacokatra hogyan hatnak majd ezek a szigorú finanszírozási kondíciók és az esetleges tőkekirámlás, amely, illetve hogy ez milyen mértékben lesz kihatása az euróvezet kül külső keresletére. Fontos ezért kiemelt fontosságú, hogy az euróvezet ellenálló képességét növeljük ebb tekintetben második e, kihívás, e, szakpolitikai kihívások a pénzügyi piacsal kapcsolatosak. Az év második felében igen komoly e, epizódok, események voltak. A bank unió létrehozása nagyon fontos, ugyanakkor még nem zárult le ez a folyamat. Ahhoz, hogy a pénzügyi rendszerünk tényleg biztonságos és védett legyen, két területen tovább kell lépnünk, amely egyébként kiegészíti egymást. Egyrészt véglegesíteni és végrehajtani szükséget, és azt a munkát, amelyet elkezdtünk, amikor az egységes felügyeleti mechanizmust és az egységes szanálási mechanizmust megteremtettük, hiszen a bankunió két alappillérét alkotják ezek. Ide tartozik az, hogy további szabályozási munkát kell végezni annak érdekében, hogy a felügyelet szabályait harmonizáljuk, illetve a, a, a a BRRD belső feltökésítési rendelkezéseit mindenki egyformán alkalmazza. Másrészt szüksége van egy készenléti eszközre, amely az egységes bankszonálási eszköz hitelességét megerősíti, és nagyon fontos, hogy minden uniós tagállamban ugyanolyan biztonságban tudhassák az emberek a betétjeiket, ehhez egy európai betétgarancia alap létrehozása tűnik szükségesnek. A kockázat csökkentés, illetve a kockázat megosztás tulajdonképpen ugyanannak az élménynek a két oldala, ezért ezt a két folyamatot párhuzamosan kell folytatnunk. Ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az európai banki ágazat stabilitását megőrizzük. Harmadsorban a tagállamok fiskális és gazdaságpolitikájával kapcsolatos kihívások miatt is komoly fellépésre van szükség. A fiskális politikának hozzá kellene ráulni a gazdasági felendüléshez, ugyanakkor teljes mértékben meg kell felelni a stabilitás és növekedési paktum elvárásainak. Ez nagyon fontos, hiszen így lehet fenntartani az európai fiskális keretbe és az állam háztartás fenntarthatóságába vetett bizalmat. Ráadásul a tagállamoknak jó jönne, hogyha a fiskális politikák növekedésbarátabbak lennének. Mit jelent ez? Az, hogy a közszolgáltatásoknak hatékonyabbá kell válnia, illetve az adórendszernek is növekedés kell átalakulnia. Ugyanakkor az euróövezetben folyó ciklikus fellendülést hatásos strukturális politikának is ki kell egészítenie. Gondolok itt arra, hogy általában a vállalkozói környezetet javítani kell, illetve megfelelő állami infrastruktúrát kell biztosítani. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a termelékenységbe több pénzt fektessenek, a munkahelyteremtés és a termelékenység javuljon. Hogyha a reformok hitelesek, jól megválasztottak, akkor a pozitív hatásaik gyorsan érezhetővé válnak, főként a mi monetáris politikai, politikánk is támogatja ezt. Negyes sorban is végül az európai projektet is körbelengi a politikai bizonytalanság. Ez főként igaz az unió kontextusában egy olyan megoldás, amely értelmében az Európai Unióban lenne az, Euró, az egy, mm, mm, az az Egyesült Királyság jövője, illetve ez a megoldás, tehát lehetővé tenni az euróvezet további integrációját, ez mindenki számára jó lenne. A gazdaság és monetáris unió felépítése egy befejezetlen mű. Azt várja tőlünk mindenki, hogy ezt a bizonytalanságot eloszlassuk. Zárásképpen Visszatérnék az eredeti témánkhoz. A 2014-es éves beszámolónkról szóló állásfoglalásuk. Nos, nyilván ezt a jelentésüket majd alaposan átolvassuk, hiszen Nekünk közintézményként kötelességünk, hogy átlátható és elszámoltatható módon folytassuk a munkánkat az igazgató tanács tagjainak a napterét például nyilvánosságra hozzuk ez év, ez év elejétől kezdve, ez jól mutatja az átláthatóság javulását. Most pedig érdeklődve várom a vitát, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, drági úr! Köszöntöm az Európai Bizottság alelnökét, Valdis Dombrovskit is, akinek eh, most meg is adnám a szót. Elnök úr, tisztelt parlamenti elnök úr, az Európai Központi Bank tisztelt elnöke, tisztelt képviselők. Először is eh, Szeretnék eh, köszönetet mondani az előadónak, Marias úrnak, valamint az ECON szakbizottságnak ehhez a jelentéshez. Ez az ex post értékelés, amit az Európai Parlament végzett, a demokratikus elszámoltathatóság fontos része, és az EKB függetlenségének fontos kiegészítő eleme. A bizottság osztja a parlament nézetét arról, hogy a monetáris politika véghezvitelében a szerződéseknek megfelelően függetlenséget kell biztosítani az EKB számára. A monetáris politika az euróövezetben kizárólagos joga az Európai Központi Banknak a monetáris politikai eszközökkel, beleértve a kamatlábak csökkentését, valamint a célzott hosszabb lejáratú refinanszározási műveleteket, az Európai Központi Bank fellépett két olyan időszak kockázataival szemben, amikor nagyon alacsony volt az infláció hozzájárult ahhoz, hogy a pénzügyi töredezettséget is felszámolja ezen intézkedések, arra hivatottak, hogy támogassák a gazdaságot, és közel kerüljünk az LKB céljához, hogy középtávon 2% körüli legyen ez a rát Az európai gazdaság továbbra is mérsékelt növekedési rátát mutat, alacsonyak az olajárak, amelyek szintén kedveznek ennek, Hallottunk már a monetáris politikáról, valamint a valuta árfolyam alacsony mértéke is az exportot támogatja. Ezzel egyidejűleg vannak geopolitikai feszültségek is az Európai Unió déli és keleti szomszédságában, és a feltörekvő piacok fejlődése is lelassult, valamint a GDP lelassult növekedése szintén némileg rontott a helyzeten, ebben, ennek fényében pedig a gazdasági előrejelzéseinket frissítenünk kell a téli előrejelzéseket hamarosan közé fogjuk tenni. Osztjuk a parlamentnek azt a véleményét, hogy nem támaszkodhatunk kizárólag a monetáris politikára és a kedvező környezetre ahhoz, hogy a gazdaság növekedési potenciáját javítsuk. A kormányoknak végre kell hajtaniuk a szükséges strukturális reformokat is. Strukturális, fiskális, monetáris politika mind szerepet játszik abban, hogy egy növekedésbarát környezetet teremtsünk, a keresleti és kínálati oldalon is, amely fiskális politikát illeti, kiigazításokra került sor az elmúlt évben, ezáltal korrigáltuk a deficitet, és alacsonyan tartottuk az eladósodás szintjét az EU-ban, de különböző fiskális kihívásokkal néznek szembe a tagállamok, ezért a fiskális lépések is eltérőek kell, hogy legyenek. A fiskális kiigazításhoz fel kell használni a stabilitási és növekedési paktum nyújtotta rugalmasságot, végre kell hajtani a strukturális reformokat, a munkaerőpiac, a szolgáltatások terén, ezáltal növekedhet a produktivitás, a versenyképesség, javulhat a vállalkozások környezete, és az egyenlőtlenségeket is csökkenthetjük. A beruházások ösztönzése továbbra is a bizottság egyik prioritása. Az európai beruházási terv ezt hivatott segíteni a stratégiai projektek támogatásával, mint a KKV-k finanszírozásának támogatásával. A stratégiai beruházási kezdeményezések alapjához az EP támogatása kulcsfontosságú volt, ezáltal jobban meg tudunk küzdeni a, szükséglet, a szükséglettel a beruházás terén. Az FC most már működik, a biztosak lehetünk abban, hogy a 315 milliárdos beruházási célt a három éves határidőn belül elérjük. A bizottság ugyanígy osztja a parlament nézetét a tőkepiaci unióval kapcsolatban. A célunk az, hogy a finanszírozást támogassuk, a határon átnyúló beruházásokat és a KKV-k számára nyújtott hitelezést. Az erre vonatkozó cselekvési terv egy nagyra törő cél. A bizottság számít a parlament határozott támogatására, nem utolsó sorban a soron következő jogalkotási eljárásoknál. Ugyanígy egyetértünk a parlamenttel abban is, hogy oda kell figyelnünk a pénzügyi rendszer kockázataira, amelyek a jelenlegi piaci helyzetben merülnek fel. Elnök úr, tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy végezetül elmondjam, hogy az önök nézetei, valamint a bizottság nézetei között látok átfedéseket, számítunk az önök támogatására, amikor a fenntartható növekedés és munkahelyteremtés alapjait lefektetjük Európában. Köszönöm a figyelmüket, és érdeklődve várom a mai vitát. Grazie, komissario Dombrovski. Nagyon köszönöm, Dombrovski biztos úr. Üdvözlöm a kedves kollégákat, üdvözlöm drági elnök urat. Kezdjük a frakciókkal. Van de úré a szó először is, másfél, egy, másfél percben parancsoljon. Drági, de tot standkoming... Nagyon köszönöm a szót, tisztelt drági elnök úr. Ennek a jelentésnek a megírása nem volt könnyű nagyon kemény viták folytak, Super Mario-ról, Helikopter Mario-ról beszéltek a kollégák többek között. Azt hiszem, hogy nagyon fog örülni, hogyha már nem lesz ennyire a figyelem középpontjában, és az európai gazdaság megfelelően stabilizálódik, és nem lesz szüksége ilyen intézkedésekre, és az EKB nyugodtan végezheti a munkáját. Mert nagyon nehéz a helyzet, hogyha a nemzeti miniszterek akarják valahogy befolyásolni a vitákat. Azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog itt a bizalom, és ez fontos a nemzeti bankok részéről is. Vannak érvek a mennyiségi lazítás ellen, de végül is nagyon fontos, hogy ne azok a beruházók nyerjenek, akik lelkiismeretlenül járnak el. Nagyon sokan azok közül, akik olyan idősek, mint én, nagyon alacsony kamatokat éltek már meg. A gazdaság pedig most gyorsabban kezd kilábalni a válságból de a kockázatokra továbbra is oda kell figyelnünk, és vigyáznunk kell, hogy nehogy az legyen, hogy nem lépünk fel, mert az még kockázatosabb lehet, ezért szeretném, ha kiegyensúlyozott lenne a fellépés. Köszönöm szépen! A szociális, a szocialista fakció nevében Mavrides képviselő következik másfél percben. Köszönöm, köszönöm szépen elnök úr, elnök urak. Először is Marias kollégának Szeretnénk gratulálni a kiváló jelentéshez, és üdvözölném drági elnök urat, mindig szívesen látott vendég itt a mi parlamentünkben. Már csak azért is, mert a demokratikus hitelességét is javítja a jelenlétével. Különös figyelemmel követjük az ön politikáját, főként a mennyiségi lazítás, tehát a pénzkiáramlás bővítése programját, amely a gazdasági növekedés fenntarthatósága szempontjából nagyon fontos. Az euróövezet továbbra is törékeny és nagyon eh, heterogén eh, övezet, ahol óriásiak a különbségek. Nem olyan régen beszéltünk már itt az euróövezet különbségeiről. Vannak olyan tagállamok, aki, ahol nem államháztartási hiány, hanem többlet van, és ahol felelősségükkel rendelkeznek azért, hogy ezeket a pénzeket befektetés, befektessék Európán belül. erről mit gondol? Az euróvezet fragmentációja komoly problémát jelent, hiszen például a hitelhez jutás a magas költségei a kis és középvállalkozásokat versenyhátrányba hozzák a nagy cégekkel szemben, akik olcsóban jutnak finanszírozáshoz, miközben a KKV-k viselik a gazdaság, adják a gazdaság gerincét, ad, viselik a gazdasági válság terhét igazából. Hogyan lehet a hitelezést újra beindítani, a reálgazdaságba eh, áramló pénzeket növelni? Fontos ezzel kapcsolatban nem elfelejteni, hogy vannak olyan bizonyos alapelvek, amelyeket mindenkinek tiszteletben kell tartani, és megint csak kíváncsi lennék eh, ezzel kapcsolatos véleményére. Még egy-két dolgot hadd mondjak el. A nem teljesítő hitelek kapcsán mi az álláspontjuk? Kell-e eh, például Spanyolország vagy Írországhoz hasonló eh, megoldást találni végezetül. A betét garancia alapokkal kapcsolatban hogyan lehet a betéteseket védeni? Mi van akkor, hogy egy tagállam az önök ajánlásait nem követik? E köszönöm. Az ECR képviselője, Ozó képviselő következik, parancsoljon egy percben. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. E, tisztelt kollégák, tisztelt elnök urak! Az Európai Központi Bank 2014 évi tevékenységét vizsgáljuk ebben a jelentésben, némi kritikát is megfogalmazva. Úgy érezzük, hogy a gazdasági ösztönzők terén lehetne aktívabb, drági úr és az ő bankja, hogy valóban mind a 28 tagállamban a reál gazdaságra helyeződjön a hangsúly. Hogyha minden tagállam komolyan venné ezeket az ajánlásokat, akkor nyilván jobban alakulna Európa gazdaságában a helyzet, és persze a KKV-kat is nagyobb mértékben segítenek kell. Ami az LKB e tevékenységét illeti 2014 során, ez az LKB e által hozott döntések függetlenségét illeti, illetve a felügyeleti szerepét, hiszen monetáris politika terén milyen álláspontot foglal el. Nagyon fontos, hogy az LKB-n e belül semmiféle összeférhetetlenség ne legyen. Köszönjük a liberális frakció nevében Niven Hajzen képviselő kap szót kettő percre parancsoljon. voorzitter hartelijk welkom president draghi en vicepresident eh, dombrovskis. köszöntöm draghi urat és dombrovskis eh, elnök urat is. először is eh, az előadónak, Marias úrnak, valamint az árnyékjelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani a kitűnő együttműködésért. Ebben a jelentésben az Európai Parlament kifejezi aggáját amiatt, hogy milyen következményei vannak a mennyiségi lazításnak, ugyanis havonta több milliót pumpálnak a gazdaságba. Drági úr is említette, hogy a monetáris politika nem elegendő ahhoz, hogy talprálítsuk a gazdaságot, gazdasági intézkedések, reformok is szükségesek, valamint egy tisztességes költségvetési politika. Tehát igazat ad abban a tekintetben, hogy gyakran nem mindig a megfelelő, gyakran nem a megfelelő irányba haladnak az intézkedések. Több tagállamban magas a munkanélküliségi ráta, éppen ezért egy paradigmaváltásra van szükség. Az embereknek meg kell szokniuk azt, hogy nem végzik már egy életen át ugyanazt a munkát, ezt sokan még nem szokták meg. A nyugdíjakat is reformálni kell a nagy tagállamoknál, országoknál általában nagy az eladósodottság, nagy a deficit, alacsony a növekedési ráta, és pont ezek az országok azok, amelyek leginkább nem, megpróbálják nem betartani a költségvetési kitételeket. Ez pedig nem jó. Éppen ezért nem tudom, hogy a jövőben ilyen körülmények között további lazítás tanácsos-e. És ezt csak súlyosbítja az, hogy milyen negatív mellékhatásai vannak ennek a gazdasági intézkedésnek, milyen hatással van ez a nyugdíjalapokra és a pénzügyi piacok helyzetére Európában. Hogyha ezeket a rendkívül alacsony olajárakat nem vesszük figyelembe, akkor az inflációs helyzet tulajdonképpen annyira nem drámai. Ezért nem tudom, hogy ez, ezt a politikát lehet -e a továbbiakban is így folytatni? Főleg azért, mert strukturális reformokra van szükségünk, valamint egy megfelelő költségvetés politikára. Tehát még mindig felelősnek tartja azt, hogy további pénzeket vigyünk a gazdaságba? Um- a QA képviselője következik, Demázi képviselő másfél percben. Elnök úr, Drági úr a, némileg megnyugtatta a pénzügyi piacokat, de a rossz hitelek az olasz rendszerben, az olasz bankrendszerben az állampolgárokra, az adófizetőkre hárulnak, számukra az euróválság nap mint nap megjelenik. Drági úr maga is említette, hogy kevés a kevés a beruházás a fiskális politika támogatására. A bankok azáltal, hogy az állami, állami kiadásokat csökkentik, egyre kevésbé hiteleznek a nulla értékű hitelek kamatok ellenére éppen ezért kevés pénz jut a reálgazdaságba, éppen ezért az inflációs céljé, célját, a kétszázalékos célját sem éri el az Európai Központi Bank. A Financial Times már eh, ezen gúnyolódik, hogy 0,2 százalék eh, a cél. Az LKB e felelős az írországi helyzetért is, hogyha az Anglo-Irish nem, bankot nem mentik meg, akkor eh, a helyzet sokkal inkább romlana a vak is látja, hogy a strukturális reformok csak rontottak a helyzetten, úgy, ahogyan Bill Clinton is mondaná, nem lehet a problémákat csak a beruházások által orvosolni, úgy, hogy például az Európai Központi Bank felvásárolja a kötvényeket, vagy megszűnik az európai euróvezet, vagy pedig kilépnek belőle. Kedves kollégák, zárjuk le, majd ha lerá, lezárjuk a frakciók hozzászólásait, akkor lehet a kék kártyával élni. Most uh, Ortezon kollega következik a zöldek levegében másfél percben. Drági úr, biztos úr, köszönöm, hogy eljött ma hozzánk. Az Európai Parlament több alkalommal üdvözölte az elmúlt évek során hozott monetáris politikai döntéseit, a nem szokványos intézkedéseit, az állam kötvények felvásárlásával kapcsolatos döntéseit. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy ezek a programok konkrétan a lazítási intézkedésekkel kapcsolatos eszközvásárlási program gyakran késve érkezett. Így gyakorlatilag az árakra alig hat, ahogyan azt kollégáim már elmondták. És ugyanígy aggaszt bennünket az, hogy ez a program nem arra törekszik, hogy a reálgazdaságra közvetlenül hasson, és éppen ezért jelenleg gyakorlatilag spekulatív buborékokat táplálunk. Tehát ez nem egy olyan program, amely valóban a reálgazdaságnak kedvezne. És tudjuk, hogy a az agregált keresetet támogató intézkedések hiánya nem az ön hatásköre de ott vannak például a refinanszírozási műveletek, amelyek szintén korlátozott hatást váltottak ki. És végezetül, drági úr, azt is el kell mondjam, hogy mivel értékeljük az ön elmúlt években végzett munkáját az árakkal kapcsolatban is, rendkívül aggasztó az, hogy nincs egy megfelelő keret például a, például a likviditási segítségnyújtással kapcsolatban attól függően, hogy milyen színezetű egy kormány, milyen politikai párt irányítja, különböző döntések születnek, gyakorlatilag egymással párhuzamos döntések szemben azzal, amit az Eurogroup meghozott, éppen ezért veszélyezteti az intézményt. Köszönöm szépen. Válli képviselő az EFDD nevében másfél percben a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Az EKB-ban 2015-ben megfelelő politikát költvetett 9 eurózónához tartozó ország gyakorlatilag a monetáris szuverénitást el tudta érni. Akiknek nincsen saját pénzük és megfelelő monetáris politikájuk, gyakorlatilag az alapjogokra kell, hogy gondoljanak, hogy demokratikusan dönthessenek. Az EKB az első pillére a bankuniónak, de érdekellentétbe kerülhet velünk, hogyha nincs megfelelő bankfelügyelet. Az EKB továbbra is megfelelő olyan politikát kell, hogy képviseljen, amely a prosperitást képviseli. Nagyon fontos, hogy a megfelelő politikai politi- projektet képviselje, az állami forrásokat képviselje. 2016-ban a migrációs válság miatt szembe kell néznünk a megfelelő gazdasági következményekkel nem demokratikusan megválasztott személyek nem képviselhetnek minket, hiszen egyszerűen nem megfelelő megoldás lenne számunkra új demokratikus politikára van szüksége Európának, hogy megfelelő stratégiát kép- képviselhetünk egész Európában. Egy dolog világos, a demokrácia ellenségei gyakorlatilag azok, akik továbbra is azt képviselik, hogy ne beszéljünk a hibákról. Köszönöm. Köszönöm. A Nemansz képviselő következik másfél percben az ENF képviseletében. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr az euróválság 7 évét vizsgálva a szocialisták, kereszténydemokraták és liberálisok tulajdonképpen Marias úr jelentését teljesen a maguk szájaíze szerint alakították át, amely így teljesen mást mond, mint eredetileg Marias úr, minthogyha teljesen félre lenne állítva szerzőként, az EKB túllépte a hatáskörét azáltal, hogy államkötvényeket vásárolt. Ez szerepelt a jelentésben erre egy utalás, ez valahogy eltűnt a szövegből. Még egyszer mondom, euróvallás imádóinak a véleményét olvashatjuk benne, minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyunk elégedve. Ennyi a jelentés. Pedig nagyon káros, hiszen ez tulajdonképpen csak erősíti az LKB-t abban a hittében, hogy mindent úgy kell folytatni, ahogy eddig, miközben ez tulajdonképpen egyáltalán nem működik ez a transferunió. Hiába pumpáljuk a pénzt az európai gazdaságba, egész egyszerűen nem teremtődnek új munkahelyek, nincs gazdasági növekedés, mert az emberek nem bíznak az Európai Unió jövőjében. Ön pedig, drági úr, e, tulajdonképpen egy figurája bábolja csak ennek az egész rendszernek, és jobban tenni, hogyha e, hogyha inkább ellenkező irányú tevékenységet folytatna. Elnézést, hanem az képviselő de nem szabad megsérteni a vendégeinket. Szinadinosz képviselő következik a ö, másfél percben. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ebben a jelentésben van egy mondat, ami az EKB-ról nagyon sokat mond, és Németország szerepéről is. A 11-es bekezdésre gondolok, amely arról beszél, hogy az euró támogatásában hogy az LKB e mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje az eurót, 11-es bekezdés. Az eurót, nem a tagállamokat, az LKB e számára fontosabb az euró, mint a tagállamok fontosabb a stabilitás. Az világos, hogy az euró stabilitása alapvetően egy eszköz arra, hogy a német gazdasági érdekeket ráerőszakolják Európa egészére. És szerintem az egyetlen megoldás erre az egész problémára az, hogyha olyan kormányokat választunk meg, amelyek az emberekért aggódnak, e, és nem más a gazdaság érdekeiért. Köszönöm szépen. E, a frakciók hozzászólói e, elmondták, amit szeretnének, kék kártyát fel lehet mutatni. Most a Rozáti képviselő következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szerintem az LKB monetár politikáját megfelelően kell alakítani az árstabilitás érdekében, és hozzá kell járni az eurózónában a gazdasági felrendüléshez. Az eszközfelvásárlás és egyéb megoldások általában sikeresnek bizonyultak, bár már nem eléggé modernek. Hogyha korábban vezették volna be őket, szerintem jobb eredményeket értünk volna. De drági úr, ez nem kritika. Teljesen tisztában vagyok a politikai korlátokkal, amelyek keretén belül felléphet, és főleg az erőteljes álláspontokat illetően, hogy az irányító testületben egyes tagok hogyan vélekednek. De önnek igaza lett, az ellenzéki véleményeknek pedig nem. Ma a jelentést vitatjuk meg, és azt gondolom, hogy ez kiegyensúlyozott és objektív anyag sokkal jobb, mint az első tervezet, amelyről az Ekonban volt szó, amely véleményem szerint egyoldalú volt, és tele nem jogos EKB támadással, főleg olyan területeken, amilyen nem is felelős. Egy kérdésem lenne, drági úr. A monetáris dialógus ülésen az Ekonban egyszer azt mondta, hogy a helikopter megoldást e, e, fontolgatja a közvetlen kibocsátást. A kérdésem az, hogy mi a véleménye? A jogalapról, a következményekről, jó-rossz következményekről, hogyha bevezetnénk ezt az intézkedést, mi lenne? Köszönöm. Rozáti képviselő úr, van egy kérdés, elfogadja? Parancsoljon Vendál képviselő. Ja, dank u wel, voorzitter. Eh, meneer Rosati, u heeft... Köszönöm elnök úr lehetőséget. Rozáti kollega, nagyon meglepő beszédet tartott az imént. Arról beszélt, hogy az EKB kiváló munkát végzett. Ezt mondta most Drági úrnak gratulálva. Szerintem egyáltalán nem így van. Az EKB egyáltalán nem végzett olyan kiváló munkát. Az inflációs ráta és az árstabilitása fő célja, ennek a stabilitása a fő célja az LKB működésének, de hát az elmúlt két-három évben ez egyáltalán nem sikerült biztosítani. Az LKB úgy vélem, hogy minden tőle telhetőt megtett, ahogy a szerződések a hatáskörét definiálják. Lehet, hogy a mennyiségi lazítást egy kicsit korábban is elkezdhették volna, hogy a pénz lesz bővítsék, ugyanakkor 2012-ben megmentett az euróvezetett Drági úr, amikor azt mondta, hogy bármit, bármit megtesz az euró védelme érdekében. Köszönjük! Galtieri úr, kettő percre kap szót. Köszönöm tisztelt elnök úr a szót. Szeretnék köszönetet mondani minden frakciónak hozzászólásukért, annak érdekében, hogy javítsanak ezen a szövegen, ami kiegyensúlyozott és egyértelműen pozitívan vélekedik a monetáris politikáról az EKB-ban. Elismeri, hogy milyen fontosak a nem konvencionális intézkedések, amelyeket az elmúlt hónapokban bevezettek. Én egyetértek azzal az értékeléssel is, amelyet Drági elnök úr tett a makrogazdasági keretekről, ahol is meg kell erősíteni a belső gazdaságot, főleg a fogyasztók érdekében, és ugyanakkor gyöngül a világgazdaság, mert lelassul a kereskedelem, és ezen kívül problémák vannak a pénzpiacokon is. Mi nem nagyon tudjuk befolyásolni ezt globálisan, azonban az euróval kapcsolatban talán felléphetünk. Főleg olyan monetáris intézkedések elfogadásával, amelyeknek szintén pozitív hatása van az LKV e vonatkozásában erre a területre, és nyilván ezt azonnal át kell újra gondolni. Hogyha ez nem elegendő, akkor a, a célok elérése érdekében be kell vetni. Nyilván a monetárpolitika egyszerűen nem tud a ciklikus területről struktúrális területre vezetni minket. Itt is struktúrális, struktúrált, kiegyensúlyozottabb megoldásokat kell keresnünk a gazdaság növekedése érdekében. Ugyanakkor, ami a költségvetési politikát illeti, ennek is kéz a kézben kell járni a monetárpolitikával. Megfelelő intézkedéseket kell itt is bevezetnünk, és fenntarthatóságot biztosítani a stabilitási paktum minden egyes pontjának alkalmazásával, beleértve a rugalmasságot is be kell fejeznünk a gazdaság és unió létrehozását. Az öt elnök megjelentésében is elhangzott ez az Európai Bizottság jogalkotói javaslatán is dolgozni kell a garanciák vonatkozásában, ami a betéteket illeti, és figyelembe kell venni a pénzügyi stabilitást is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Galtieri képviselő, Lunes képviselő következik egy percben. Köszönöm, elnök úr, drági úr, ön valóban független, de felelősséggel tartozik, el kell számolnia a politikájával. A múlt év végén az ön fő közgazdásza megválaszolta a mi lényegi kérdéseinket, másfél milliárd euróról beszélt, ugyanakkor az infláció nem emelkedett, és a gazdasági növekedés is csak várat magára. De Prát úr azt mondta, hogy továbbra is pénzt bocsátunk ki korlátok nélkül. Drági úr, ön buborékokat teremt a gazdaságban, támadja a készpénztartalékainkat és a nyugdíjainkat is Szeretném, hogy hallgasson William White-ra, aki bejelentette a pénzügyi válságot. Azt mondta, hogy a monetáris politika középtávon kevésbé lesz hatékony, és a negatív kihatásai hosszú távon egyre tartósabban jelentkeznek. Azt hiszem itt az ideje annak, hogy tartsuk magunkat ahhoz, amit mondott. Minuto. Kávé Csambó képviselő következik, egy percben parancsoljon. Gracias, eh, señor. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen, drági úr, biztos úr. Egy percben négy gondolat. Először is bankárként gratulálok önnek. Ugyanakkor a technikai kérdésem az lenne, hogy nem aggasztotta önt az, hogy Kína csatlakozása a rendszerhez gyakorlatilag az euró kárára történt. Másodszorban politikai bankárként ön is tudja, hogy a frakcióm és jó magam mindig is támogatni fogjuk azt a gondolatot, hogy a monetáris politika nem oldja meg sem a versenyképességgel, illetve a produktivitással kapcsolatos gondokat a gazdaságban, ebben támogatjuk. Tehát a strukturális reformok, amelyek függőben vannak, ezeket számon kell kérnie önnek is. És politikai szakemberként köszönöm önnek azon kezdeti lépéseket, amelyeket támogatott az európai betétbiztosítással kapcsolatban, de nagyon szerények és nagyon lassúak voltak ezek a lépések. Végezetül európai bankárként gratulálok, mert 2014-ben elérte azt, hogy az Európai Központi Bank nagy haszonra tegyen szert, ami jó, de miért nem használja egy kicsit a fantáziáját ahhoz, hogy ezen forrásokat egy jobb európai projektre hogyan tudnánk felhasználni? Köszönöm. Papadimulis képviselő következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Drági úr és Dombrovskis úr, nem elég csak monetáris politikát folytatni. Szükségünk van egy újfajta gazdaságpolitikára is. Úgy gondolom, hogy erre Dombrovskis úrnak is reagálnia kellene, ha már itt van, hiszen arról van szó, hogy fel kell adni ezt a szigorú megszorító politikát egy növekedést elősegítő politika érdekében, főleg azon országok esetében, amelyek nem tudnak többletet felmutatni. Dombrovskis úr, miért telik ilyen sok időbe egy európai betétbiztosítási rendszer megteremtése, hiszen ez lenne a bankunió harmadik pillére? Mégis Schäuble úr meddig fogja fenntartani vétóját, és Drági úr tervezi-e azt, hogy előrelépnek ezen a területen, és erősítik azt a programot, amelyet a mennyiségi lazítási intézkedésekkel elkezdtek? vagy visszahátrál, hogyha túl sok ellenállással szebbesül, például Whiteman úr részéről. És végül hazám mikor vehet részt végre ezen programban, a Quantitative Easing programjában, hiszen nekünk is hiteleket kell felvennünk, de sokkal magasabb kamatokat fizetünk, mint más országok. A görög nemzetgazdaságot már pedig támogatnunk kell. Papadémonis képviselő úr. Schaffhauser képviselő kérdést szeretne intézni önhöz, elfogadja? Parancsoljon. Oui, cher collègue. Igen, kedves kollega. A görög kormány miért nem kéri azt, hogy a központi bank pénzt bocsásson ki annak érdekében, hogy az energetika, az új energiák területén befektethessen a görög gazdaságban, akkor nem hamis pénzt hoznánk létre, hanem a reálgazdaságba fektetnénk be, és itt valós változást eredményezne ez a minős, mennyiségi lazítás miért csak a bankokra vonatkozik? Elnök, köszönöm szépen, Papademulis kollega parancsoljon, válaszoljon. Köszönöm szépen. Az euró belüli különbségek, illetve a visszatérés a nemzeti valutákhoz, ez nem Cipras úr programja, hanem Marine Le Pené illetve az, hogy Görögország lépjen ki az erővezetből, ez Schäuble úr fejéből patentkezett az ötlet. Nagyon reméljük, hogy a jövőben, 2016-ban és az következő években eh, a gazdasági növekedés beindul, és amiért mi a bal oldalon harcolunk, az nem az, hogy Európa összeomoljon. Mi szeretnénk, hogy az európai gazdaság újra növekedésnek indulna. Offlin úr egy percben következik. Köszönöm elnök úr, Draghi úr azt mondta, hogy működik az önök politikája, de az euróövezetben a gazdasági növekedés hiányáról azért nem beszélünk, mert a Schengeni övezet összeomlóban van. Úgy tűnik, hogy az európai integráció két nagy vívmány összeomlóban van. Sokról képeket láthatunk a Schengennel kapcsolatban, de az euró övezet nem ennyire látványos, de mégis borzasztó következményekkel jár a déli periférián 40%-ot is elér a munkanélküliség, a stagnáció az emberi potenciált veszítünk rá. Az LKB e jelentése a struktúrális reformokról beszél. Igen, ezekre szükség van, hogy délen növekedjen a termelékenység, de hogyha sikerrel végrehajtják ezeket, akkor is ez csak az első lépés annak irányában, hogy az alapvető gazdasági különbségeket valahogy áthidaljuk. Minden országnak saját valutára van szüksége annak érdekében, hogy befolyásolhassa a kamatpolitikát, ehm, és az árfolyampolitikát, akár csak a saját határvédelemre és minden tagámnak szüksége van. Köszönjük. Mono úr, másfél percben. Monsieur le Président de la BCE. E, LKB elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretném elmondani, hogy a fő frakciók micsoda hatást gyakorolnak Marias úrra a jelentés készítére, és sajnálatos módon ez torzította a jelentés minőségét. Egy szó soha nem hangzott itt el a benzin hang szó. Visszaesett pedig az ára. Ennek az lett a hatása, hogy megbillent itt az egyensúly ebben az ágazatban, és ez az árakban tükröződik, ez azt mutatja, hogy az Európai Központi Bank a defláció ellen ha, harcol. Az 50%-os visszaesés néhány hét alatt befolyásolja a keresetet és a kínálatot, ez pedig a derivált termékekkel folytatott spekuláció miatt jött létre. 200-szor is változott ez az érték a derivált termékek piacán, az elmúlt hónapok visszaesése így más irányban jelentkezik majd, mégpedig a növekedés oldalán. Ez komplikálja közvetlenül az EKB monetárpolitikáját és az inflációs 2%-os értéket is. Ez váratlan kockázatokat teremthet ami a, az, er, a nyersanyagok piacán a derivált termékekkel való spe, spekulációt illeti, a G20-ak elnöke is felhívta erre a figyelmét. De öt évvel később továbbra is itt vagyunk a holdponton. Nem tudom az EKB mit tesz a pénzügyi spekulációval szemben, az energia árával szemben, hogy fenntartható helyzetet teremtsen az eurozónában. Köszönöm. Prego, per un minuto e trenta úr meggyőződésem hogy az európai központi bank hozzáért emberei eh, mindent megtesznek annak érdekében hogy eh, felépjenek a stagnációra. Ugyanakkor mégis úgy gondolom, hogy a stagnáció és a defláció tényhez hozzá kell szoknunk attól tartok, hogy nem beszélünk eleget az arról, hogy eh, az, az olcsó eh, finanszírozáshoz való hozzájutás eh, mennyire fontos lehet, hiszen az alacsony infláció vagy defláció, ez például a nyugdíjalapokat, az általában a befektetési alapokat, az intézményi befektetőket teljesen tönkre teheti, óriási veszteségekkel felkészülniük, hogyha ez így marad. Ez az a kérdés, amelyet nagyon sokan szegeznek az Európai Központi Banknak. Ön szerint tehát ez a monetáris politika meddig folytatható? Köszönöm. Köszönöm, Ferreira képviselő. Következik kettő percben, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, Dobrovskis biztos úr, drági elnök úr. Köszönöm drági elnök úrnak azokat a válaszokat, amelyeket a hozzáintézett kérdéseimhez tettem. Még mindig várom a többi négy elnök válaszát egyébként. Az ön válaszában megerősítette azt, hogy mennyire fontos egy európai stabilitási mechanizmus, ez feltőkésítheti az életképes bankokat, és emlékeztetett arra is, hogy ön meg van győződve arról, hogy az egységes szanálási mechanizmus, valamint a betét biztosítás kulcsfontosságú kérdések a napirenden. Remélem, hogy a tanács és a bizottság eh, szintén ugyanígy kitartanak majd a kötelezettségvállásaik mellett. De az igazság az, hogy eh, ma van egy egységes bankfelügyelet 2014. novembere óta, eh, van egy egységes szanálási mechanizmus is, ugyanakkor ezek nem működőképesek. Noha az egységes szanálási mechanizmus még nem lépett közbe, az új irányelvvel kapcsolatos tapasztalatokból azt láthatjuk, hogy a helyzet problémás, főleg a legsérülékenyebb gazdaságokban. Ma, amikor egy ilyen gazdaságban magántőkét kérünk, a betétekkel rendelkezők esetében nagyon feszült helyzet áll elő a piacon, szemben azzal, amit eredetileg szerettek volna. A bankok és az államok közti kapcsolat ebben az átmeneti időszakban sokkal intenzívebb, sokkal feszültebb, mint korábban, és az államok, valamint a gyenge államok kezében van az, hogy a kemény, szisztemikus kockázatokkal szemben fellépjenek. Kérdés tehát az, hogy ki az, aki nyomon követi ezen hatásokat, talán a központi bank, vagy a, az ERB esetleg nyomon követi azt, hogy milyen hatással vannak ezen politikák? Hogyan oldjuk meg a non-performing loanokkal kapcsolatos problémát, és ki az, aki globálisan átlátja a helyzetet, ki az, aki globálisan átlátja a különböző országok bankrendszerét, hiszen a versenypolitika az Európai Bizottság kezében van, vagy az SSM az, aki támogatja, és az Európai Központi Bank koordináló szerepet vállal. Ezekre választ kell adni, mert ha rosszul kezdődik a bankunió, akkor az fatális lehet az Európai Unió szempontjából is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Font Dort képviselő következik, egy percben parancsoljon. Ma az Európai Központi Bankról beszélünk, a Központi Bank jelenlétében. Köszönöm, drági úr. Évek óta a nemzeti rendkívüli érdekeket képviseli, megmentenek olyan államokat, amelyek fizetésképtelenné válnak, és olyan bankokat, amelyek a szakadék szélén állnak. Ez nem fis, ez fiskális politika, nem monetáris politika, de erre az ő mandátuma nem terjed ki. 2012. július 25-én azt mondta, hogy bármit megtesz, whatever it takes, hogy egyben tartsam az eurót, de drági úr, ez sem az ön feladata. Az ön feladata az, hogy az euró értékét stabilan tartsa, nem pedig az euró övezethez tartozó tagállamok számát. Most pedig azt mondja, hogy nem adja fel, és inflációt akar az ön politikájáért valakinek meg kell fizetnie, és nem ők lesznek a válság nyertesei, hanem a válságot előidézők ők azok, akik foglalkoztatói nyugdíjat fizetnek, vagy akiknek betéteik vannak, és a kisember fogja megfizetni ezeket a problémákat. Az ön politikája tehát ezért igazságtalan, nem szociális, éppen ezért hagyja ezt abba. Flanagan képviselő következik egy percben. Parancsolom. Drági úr, az ír bankhatóság egyértelműen az LKB-ra e mutat, eh, és azt mondja, hogy 9 milliárdot lehetett eh, volna a haircutokkal meg, eh, megspórolni. Ugyanakkor az ön elődje Trisé úr belehajszolta Írországot ebbe a megoldásba. Ez már, ez a vonat elment, ez már történelem. Ugyanakkor most már önön a világ szeme. Gondolok itt elsősorban arra a a 31 milliárdnyi kötvények létrehozása, illetve amely két ír fizetésképtelen ír bank részvényeseinek került kiadásra, ezek a bankok végül likvidálásra kerültek, de az LKB most azt mondja, hogy a 31 milliárdot ki kell vonni az ír központi banknak. Már 6 milliárdot felvetünk kölcsönként, még további 25 milliárdot kell kölcsönként felvennünk. Kérdésem ez, közvetlenül kérdezem öntől, ez egy obszín megoldás, ne hagyja, hogy Írországra ezt hagyja örökül, és Írország ezt hagyja örökül a gyermekének. Kérem, válaszoljon a kérdésemre. Most először remélem talán választ kapok egy kérdésemre. Köszönöm szépen, Kappel képviselő. Következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Dombrovskis, alelnök úr, drági elnök úr, egy gyenge gazdasági növekedés a világon, Kínában, valamint az olaj árak helyzete is bizonytalanságot idéz elő az euróövezetben is, nem csak a globális volatilitás miatt, hanem bizonytalan a helyzet amiatt is, hogy az Európai Központi Bank monetáris politikájának milyen hatásai lesznek. Ez éppen ezért a kvantitatív ízén keretében az eszközvásárlási program a a kamatok növekedését eredményezni elő. Most pont a nulla körül mozog, és hosszú távon ez a vásárlóerőt nehezíti. A gazdaság éppen ezért nem, nem tud fellendülni, a hitelezés sem növekedett, a magánháztartások felé ez pedig nagy csalódást okozott. Március óta 60 milliárdot pumpál havonta az LKB e a gazdaságba, 2017 márciusában jár le a program, akkor már 1,5 billió lesz ez, ezzel a masszív felvásárlással gyakorlatilag a tagállamok nemzeti bankjának fő hitelezőivé válik az LKB. A fiskális politika fokozódik, és nagy a nyomás, hogy alacsonyan tartsa az LKB a kamatokat. Ugyanakkor a tagállamokra kisebb nyomás nehezedik, hogy strukturális reformokat hagyjanak végre, már pedig enélkül és közberuházások nélkül nem lesz jobb foglalkoztatás Európában. Kapel asszony egy kékkártyás kérdés szeretném önhöz intézni Arno úr. Elfogadja, parancsoljon. Köszönöm. Nos, az euró sikeréről vagy kudarcáról beszélünk? Ez csak egy kontrollcsoport, nem más. Arról beszélhetünk, hogy az eurózóna belül és kívül gazdaságok hogyan alakultak az eurozónán kívüliek gyorsabban, mint a belüliek. Nos, egyetért velem, hogy az euró egy kudarcot vallott politikai projekt, és nem egy sikeres gazdasági projekt. Egyetért velem, hogy egy ország demokratikus alapjogát tiszteletben kell tartani, hogy kívül maradjon az eurózónán, sőt, inkább arra kellene ösztönözni mindenkit, hogy lépjen ki, nem arra, hogy lépjen be. Én alapvetően úgy gondolom, hogy egy adott tagállam demokratikus jogait tiszteletben kellene tartani, és alapvetően úgy gondolom, hogy észszerűbb lett volna egy európai valutát, egy egységes valutát nem bevezetni, anélkül, hogy ez megalapozott, és amíg ehhez a feltételek nem adottak, kétséges, hogy ez a valuta sikeres lehet-e, úgy, ahogy jelenleg kinéz a helyzet, nem tűnik úgy, hogy ez sikeres lesz. Köszönöm szépen, Paunova képviselő. Thank you, Chair. Colleagues, Köszönöm, tisztelt elnök úr. Kedves kollégák, vissza szeretnék eh, térni arra, amikor a korábbi LKB jelentésről volt szó, eh, a bankkölcsönök eh, létéről a vállalkozásoknak. Még mindig nem kielégítő a helyzet, annak ellenére, hogy a, korá, a közelmúltban intézkedéseket foganatosítottak. Az európai vállalkozások jelentős mértékben függenek a bankkölcsönöktől. Szükség van tehát arra, hogy kielégítsük a szükségleteiket. Üdvözlöm az intézkedéseket az EKB részéről, hogy megpróbáljon foglalkozni ezekkel a problémákkal, a negatív kamatok, a célzott újrafinanszírozási intézkedések, hogy csak néhányat említsek. Annak is örülök, hogy vannak párhuzamos szakpolitikai kezdeményezések, amelyek hatékonyak voltak, főleg a pénzügyi stabilitási kockázatok csökkentése terén eh, az adott bankokban. Azonban ami a célzott eh, refinanszírozási műveleteket illeti, eh, a program nem igazán ösztönözött arra, hogy olyan növekedést eredményezzen, ami a cél volt. A 400 milliárd, ami bekerült a bankrendszerbe az újrafinanszírozás céljára, a nagyvállalatok kölcsön nyújtása céljából csak nagyon mérsékelt növekedést eredményezett. A hitelfeltételek továbbra is szorosak, főleg az európai övezetben a monetárpolitika nem tökéletesen ö, került át a kölcsönző, a kölcsön ö, felvételi ö, körülményekhez. Főleg a ö, nagyvállalatok kapnak kölcsönt, de a KKV-knak kellene elsősorban kapni. Köszönöm szépen, Beresz asszony! Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt központi bank elnök úr. Nyilván tudja ön is, hogy a parlament fellép itt az önértékelése érdekében a trojkában is és a értékezésben is. Vannak még kérdések az EKB szerepét illetően, a memorandum végrehajtását illetően, főleg Görögországban, és azt hiszem, hogy itt szükségünk volna még arra, hogy a szükséges magyarázatokkal szolgáljon. A, jelentben, a jelentésben arra utal, hogy bármilyen legyen is a monetáris politika, amelyet képviselnek, mindent nem tud megoldani, és azért itt-ott fellendülnek a beruházások. Ön is említette, hogy a gazdasági feltételek nem voltak annyira komolyak, és a gazdaság és monetár uniót sürgősen teljes körül létre kell hozni. Nem csak a bankunió hiányzik, nem csak a tőkepiacok hiányoznak, hanem a költségvetési kapacitás létrehozása is. Az öt elnök jelentésének egyik szerzője ön is, ahol felmerül ez a kérdés, tekintettel az eurózóna gazdasági helyzetére, azon nehézségekre, amelyekben több tagállamunk is található jelenleg. Ön szerint nem kellene egy kicsit felgyorsulni, és a 2017-ig való várakozás a monetár politika érdekében a mobilizálás kicsit túlságosan késő lesz. Végül pedig, ami Matthias úr éves jelentésében nem szerepel, de amiről általában beszélünk ilyenkor, az 500 eurós használata. Általában fölmerül ez a kérdés, főleg akkor, amikor a terrorizmus finanszírozásáról van szó. Egy kicsit részletesebben kifejteni ezt a témát, mert úgy tűnik számomra, hogy olyan terület ez, amelyen az önintézményének szintén fel kellene lépnie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kuzmiuk úr. E, Köszönöm szépen, elnök úr, drági úr, biztos úr. Szeretnék utalni arra, amit 2012-ben mondott eh, Drági úr, amikor is azt állította, hogy bármit megtesz annak érdekében, hogy eh, megvédje az eurót. Azóta az LKB e alacsonyan tartotta a kamatokat eh, negatív szinten, és 2015 márciusa óta tudjuk, hogy 60 milliárdot pumpáltak a gazdaságba. Ha megnézzük az államadóság alakulását a legeladósodottabb országokban, az euróövezetben, akkor azt kell mondjuk, hogy ez nagyon alacsony ez a szint. Ugyanakkor meg kell próbálnunk a gazdaságot is ösztönözni, és el kell kerülnünk a spekulációt. A beruházások szintje magán és állami beruházások szintje sem különösebben magas, és a Juncker terv sem tud áttörést eredményezni. Ha megnézzük azon országokat, amelyek a saját valutájukkal operálnak már évek óta, láthatjuk, hogy ott jobb, a, jobban teljesítenek, alacsonyabb a munkanélküliség is, mint az euróvezetben. Köszönöm szépen, Mann képviselő. Köszönöm, elnök úr. Noha problematikus a globális környezet, az előrejelzések jók, 1,7%-os gazdasági növekedésről tanúskodnak, ugyanakkor a magas eladósodottság és a munkanélküliségi ráta fontos, hogy csökkenjen, ehhez pedig jobban fel kell vértezni a reálgazdaságot pénzügyileg, illetve a KKV-ket. Ugyanakkor a potenciális kockázatok Drági úr, a monetáris politikával kapcsolatban nem elhanyagolható, gondolok a nyugdíjakra, illetve a biztosításokra. Az ön politikai beavatkozásai eltérően értékelendők, de persze a szélső jobb hozzászólása teljesen elfogadhatatlan egy normális gazdasági környezetben. Elég, hogyha az ember meghatározza a kamatlábakat, de az államadósági válság miatt nem szokványos lépéseket tett, hogy erősítse a monetáris politikát. Lehet vitatni ennek a módját, de a cél teljességgel helyes voltak aggályok az LKB-val kapcsolatban, ezeket sikerült önnek eloszlatnia. A feladatkörét bírálták, most pedig azt tapasztalhatjuk, hogy egyértelműen a források felügyeletét elkülönítik. Ez működött. 2014. novembere óta pedig az LKB 100 22 euró övezeti bankot felügyel, hogy további kételyeket is eloszlassunk. Fontos az átláthatóság a monetáris párbeszéd is ezt a célt szolgálja, csak éppen azt eh, sajnálom, hogy főleg a politikai szakértők eh, tudnak erről, de sok eh, gazdasági szereplő ezzel nincs tisztában, és a széles nyilvánosság sincs ezzel tisztában, úgyhogy ezen még dolgoznunk kell. Köszönöm. Van Dalen úr. Voorzitter, wat mij betreft is dit het laatste jaarverslag van... Köszönöm, elnök úr. Draghi úrral azt hiszem most utoljára beszélünk az LKB éves jelentéséről. 2% körüli inflációs cél, ezt tűzte ki maga elé az LKB, nos úgy, sikerül, úgy tűnik, hogy ezt nem sikerült tartani. Alapvetően 0% körül van az infláció, így kopogtatta a defláció az ajtónkon. Egyre rosszabbak a kilátások, az inflációs kilátások. Az LKB pedig tovább folytatja az államkötvények és a fedezett kötvények vásárlását. Szerintem itt az ide, hogy elismerjük, hogy ez nem működik, nem fog működni, egyre nagyobb adósságot halmoz fel, ebben ezért ezt a vásárlási, kötvényvásárlási programot le kell állítani, a hitelességét vesztette az LKB, és nézzünk szembe a tényel, Máriónak mennie kell. Muraszán képviselő. Köszönöm elnök úr, drági úr, helyes monetári politikát eh, folytattak, hiszen árstabilitás és inflációs cél fenntartása ez az LKB feladata. Főként ilyen nehéz, viharos gazdasági időkben nehéz feladat ez. Nem véletlen ugyanakkor, hogy az elmúlt években újabb tagállamok csatlakoztak az eurózövezethez, az euró továbbra is vonzó. Eh, úgy érzem, hogy a problémákat nemzetgazdasági szinten kell keresni, nem csak az, ez az egyetlen gazdasági eszköz, alapvetően jobb termékekkel kell előállnunk, amelyekre kereslet van a világpiacon. Persze az LKB kicsit elodázhatja a bajt, de a tagállamok nem dőhetnek hátra. Azok a tagállamok, amelyek nem versenyképesek, amelyek nem reformálják meg magukat, amelyek nem hozzák rendes, stabilizálják az államháztartást, ők a következő válság felé haladnak, ahol már az LKB sem tud majd segíteni rajtuk. Ami az árstabilitást illeti, a maginfláció úgy tűnik, hogy nem növekszik, a feltörekvő piacok gazdaság növekedésének lassulása kihatása van az európai piacra, Európára, ezt nem szabad elebecsülni, hogy ön is helyesen mondta. A mennyiségi lazítási program mellett ugyanakkor arra is kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan lehet majd ebből a programból kilépni, anélkül, hogy az ástabilitás, az inflációt és elsősorban a pénzügyi piacokat ez ne befolyásolja túlságosan negatívan. Drági úr említette, hogy a szakpolitika formálók figyelmét eltereli a, a migráns válság, válság, a menekült válság az e, euró problémákról. Igaza volt, akkor meg kell tanulnunk egyszerre két feladattal is szembenézni, e, és nem szabad, hogy az egyik elterelje a figyelmünket a másikról, ez nem lehet kifogása arra, hogy az eurózóna tovább erősíts. Köszönöm szépen. Két, ketten jelentkeztek e, kékkártyás kérdéssel, most azonban a spontán felszólalásokra térünk át, Nyolcan jelentkeztek, nyolcan kértek szót. Szeretnék mindenkinek lehetőséget nyújtani, hogy felszólaljon, amennyiben mindenki egy percben fel tud szólalni. Ha most megadom a szót az első jelentkezőnek, aki egyébként már hozzászólt, akkor nyilván meg kell törnünk ezt a dinamikát, ami nem lenne különösebben jó, úgyhogy adom meg a szót annak, aki kék kártyát szeretne feltenni, hanem megadom a szót annak a nyolc képviselőnek, aki a KHDI keretében jelentkezett. Maletik úr következik, egy percben kérném. Zahvaljujem predsjedavajući. Gospodine... Köszönöm a szót. Drági úr, az ön által bevezetett intézkedések fontosak és értékesek. Nagyon értékeljük azt is, hogy a pénzügyi forrásokat megnyitotta a kutatók számára és a tudományos intézetek számára is. De fiskális intézkedések nélkül az egyre erősödő verseny a kutatás és a fejlesztés terén nem érhetjük el a gazdasági fellendülést. Az 1-2 százalékos fellendülés még nem a teljes fellendülést jelenti. Ezért kell több kockázatosabb projektet is finanszírozni, hogy potenciálisan növelhessük a növekedést. Megfelelő, azonos feltételek teremtése rendkívül fontos annak érdekében, hogy a KKV-k is megfelelő forrásokkal rendelkezhessenek minden tagállamban. Úgyhogy bár óvatosan kell eljárnunk, gyorsan is, a bankunió további kiepítése érdekében és a pénzpiaci feltételek megteremtés érdekében. Tom képviselő. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. Európska centrálna banka Köszönöm. Köszönöm a szót. Az EKB kétségtelen fontos szerepet vállal fel az európai gazdaság terén, a megfelelő mechanizmusok megteremtése a növekedés érdekében rendkívül fontos, és nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik a helyes intézkedés. Bár a múltban már megtapasztaltuk, hogy az ilyen intézkedősek hatásosak lehetnek. Ugyanakkor nem elegendőek, nem felelnek meg az elvárásainknak. Amikor az LKB-t kritizáljuk, el kell ismernünk azt is, hogy maguk, az LKB e intézkedések nem elegendőek a növekedés érdekében. Reformokra van szükség, ahogy ezt már a kollégák is megfogalmazták. Nem minden tagállam volt sikeres ezen a téren. igen, súlyos válsággal kell szembenéznünk, az LKB-nak e nagy a felelősség az elkerülés érdekében. Presidente, il rilancio della crescita richiede una Köszönöm. Nagyon fontosak a strukturális reformok minden területen, a monetáris politika terén is. Drági elnök úr, ami 2014-et illeti, az LKB e monetár politikájára mutatnék rá. Görögországban bebizonyosodott, hogy milyen nehéz gazdasági helyzetekkel kell szembenézni az európai állampolgároknak, hogyha nem megfelelő intézkedéseket hoznak nagyon fontos, hogy megfelelő árakat teremtsünk, de ez már nem elegendő. A kormányzás, a koordináció rendkívül fontos, hogy megfelelő hatékonysággal tudjuk kihasználni a stabilitási paktum adta lehetőségeket. Az államoknak, az intézményeknek is meg kell fél, fel kell lépni a, a strukturális reformok szerint a fenntarthatóság terén. Drági elnök úr, az ön feladata, hogy a gazdaság és monetárunió szavahihetőségét megőrize. Köszönöm. Lú képviselő. Herr Präsident, meine Damen und Elnök úr, az Európai Unió két óriási válsággal kényszerül, hogy szembesüljön az euróválsággal és a menekült válsággal. Ez a két válság kísértetiesen hasonlít egymásra míg Merkel asszony a menekült válsággal eddig példátlan módon fogad be menekülteket, hogy egyben tartsa a Schengen övezetet, az Európai Központi Bank tele pumpálja pénzzel az euróövezetet, hogy egybe tartsa az eurót, ugyanakkor mind a kettőhöz, csak mind a kettő válság esetében csak időt nyernek, a strukturális okokat nem orvosolják. A menekült válság esetében ugye a háborúk, a szegénység az Európai Unió határain kívül, a kiváltó okok, ezekkel nem tudunk megközdeni, de az euróövezet esetében meg tudunk birkózni a problémákkal, a gazdasági problémákkal, amelyek jellemzik az Európai Uniót. Európa beteg embere, a görög gazdaság Görögország, ki kell lépni az euróövezetből, hogy az euróövezet ismét a növekedés és a jólét pályájára lépjen. Köszönöm, Viegás úr. Central az Európai Központi Bank az Európai Unió fő hatalmi központja bajos módon lát el olyan funkciókat, amelyek egyértelműen túllépik, meghaladják a hatáskörét. A központi bank összekapcsolja a bankfelügyelettel a monetáris politikát, holott itt egyértelmű érdekkonfliktusról van szó. A gazdasági kormányzás terén enged a nemzeti kormányok zsarolásának is a nemzetállamok esetében mindent megtesznek, hogy a finanszírozáshoz hozzáférjenek több eurómillióval, de kérdezem én, hogy mit kapnak ezért cserébe. Milyen garanciákat tud nyújtani az Európai Központi Bank, hogy tényleg odajussanak a források, ahova kellenek. A kérdés tehát a következő, tekintettel arra, hogy hogyan folyik ez a politika. Mi az LKB központ a fő funkciója, a, talán a pénzügyi ágazat túlélését hivatott garantálni? Köszönöm szépen. Erikson képviselő. Jag skulle vilja eh, säga att jag har mycket stor... Köszönöm, elnök úr. az EKB eh, hatáskörét tiszteletben kívánja tartani, drági úr. Tudom, hogy milyen óriási feladat az Európai Unió gazdaságának újra beindítása, növekedésnek indítása. Ugyanakkor az inflációval, illetve a mennyiségigazítása kapcsolatos kérdésem lenne. Ön szerint milyen mozgási tere van még, milyen lehetőségei vannak még az ekb nek annak érdekében, hogy erőfeszítéseik valóban hatásosabbak legyenek, a hogyan tudnak célzottabb és hatásosabb erőfeszítéseket tenni, hogyan lehet elérni azt, hogy az európai gazdaságba pumpált pénz valóban a mindennapokban is meghozza a kézzelfogható érezhető hatását. Köszönjük, Árnott úr! Köszönöm, elnök úr! Két féle módon lehet a dolgokat csinálni az életben. Az egyik, hogyha függetlenek vagyunk, a, a, az és megnézzük, hogy mi a legjobb az emberek számára, vagy a másik módja a döntéshozatalnak, hogy eldöntjük előre, hogy mit teszünk, és bármilyen megvédjük eztán a tetteinket. Ebben az előttünk fekvő jelentésben arról olvashatunk, hogy ön Kim elmondta, hogy mindent megtesz az euró megvédés érdekében, hát akkor nyilvánvaló, hogy ön melyik megoldást választotta. Itt vannak a bizonyítékok. 1,7%-os gazdasági növekedést vár az LKB 2016-ra. A világbank teljesen más adatokról beszél. egész egyszerűen azt sem értem, hogy a nemi politikáját a saját human erőforrás politikájában hogyan alakítja az LKB, szerintem ez, ez leereszkedő. Mi brit képviselőként tartózkodtunk szavazás során, hiszen nem vagyunk az eurózónában, miért mondanánk meg önöknek, hogy önök mit tegyenek? Schaffhauser kollega következik. Monsieur le Président. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. 2012-ben François Droit-val, az Elizé főtitkárával, Bassaninivel, aki Montiórat támogatta, a régi munkacsoport a fejlesztési bankokkal annak érdekében, hogy meglegyen a mennyiségi lazítás a reálgazdaságban. Az volt a cél, hogy a strukturálisan deficites országokba fektessünk be, ahol a rentabilitás gyakorlatilag garantált a különböző infrastruktúrális projektekbe, ami szinte teljesen biztos. Hát sokoknál fogva ez nem született meg, mint terv miért nem indítják be újra a reálgazdaságban a mennyiségilazítást? Köszönöm szépen, most pedig Dombrovskis úr kap szót. Mr. Chair, honorable members. Uh, first of all, uh, thank tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon érdekes vita volt. Az európai gazdaságpolitika alakításában az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerepe van, ezért volt jó, olyan jó látni, hogy ekkora komoly érdeklődést szít itt önöknél ez a téma. Úgy érzük, hogy az EKB demokratikus elszámoltathatósága és elláthatósága szempontjából nagyon fontos ez a mai vita hosszú távú alacsony inflációra kell valahogy választ adnia az EKB-nak. Itt az ideje most annak, hogy a tagállami különböző tagállami hivatalok, szervek, intézmények is vállalják a saját felelősségüket. Úgy érezzük, hogy a strukturális, fiskális és monetáris politikának mind megvan a szerepe abban, hogy sikere járjunk ebben a folyamatban. Az Európai Bizottság javaslatait, hogyha gyorsan elfogadják, akkor az valóban kihatással lehet a gazdaságra. A gazdasági növekedésre, a munkahely teremtésre. A belső piac kiterjesztésére van szükség az ipari bázis megerősítésére. Végezető a gazdasági és monetáris unió elmélyítése és kibővítése az öt elnök jelentése alapján. Nos, ez a célunk, ezt vállalt. Köszönöm szépen, most pedig Drági úr kap szót. Thank you. Thank you. Köszönöm a szót. Hölgyeim és uraim, rendkívül hálás vagyok ezért a vitáért, és megpróbálok válaszolni a legtöbb megjegyzésre, bár előre elnézést kell kérnem, hogy időkorlátok miatt mindegyikre nem biztos, hogy ki fogok tudni térni. Voltak politikai jellegű kérdések, úgyhogy a nemzeti kormányokhoz utalnám, a nemzeti parlamentekhez, saját parlamentjükhöz ezeket engedjék meg, hogy a legfőbb kérdésekre koncentráljak. Úgy gondolom, hogy nagyon sok feltett kérdésből az derült ki, hogy nagyon sokan kételkednek azzal kapcsolatban, hogy a mi monetárpolitikai intézkedéseink milyen hatást tudnak gyakorolni. Engedjék meg, hogy megmagyarázzam, hogy miért mondtam azt többször is, hogy politikai intézkedéseink tulajdonképpen működnek. Ami a kvantitatív mutatókat illeti, mind a hitel, mind a finanszírozási feltételek terén pozitívumokat tapasztaltunk. Például 80 bázisponttal átlagosan csökkentek 2014 óta a banki kölcsöni paraméterek. Nagyon sok minden történt azonban azóta. Úgyhogy hadd mondjam el önöknek, hogy mi történt a jelentés óta. Tehát 80 alapponttal csökkentek a kölcsönfeltételek 2014 óta, és 160 pontig a legjobban sújtotta őket a válság. Második dolog. Ezek a jobb feltételek magasabb hitelbe, beruházásba testesültek meg Európában a gazdasági feladatok ellátására, az euró térség gyakorlatilag megerősödött az ellentétes egyéb globális fejleményekkel szemben. 2014 májusában, mielőtt bejelentettük a mennyiségi lazítás intézkedéseket, a nem pénzügyi cégeknek adott hitel 2,9%-os értéket képviseltek éves szinten. De 2015. július óta nőni kezdtek a hitelek. Harmadsorban az árstabilitás a bizalom megteremtése érdekében a fellendülést támogatja. Elismerjük, hogy ha nem vezettük volna be ezeket az intézkedéseket, az euró deflációban tükröződött volna tavaly, számításokat végeztünk, hogyha nem lettek volna hitelintézkedések, a növekedés 1%-kal alacsonyabb lett volna 2015-17 időszakában, az infláció pedig negatív lett volna 2015-ben, sokkal alacsonyabb küszöbértéket képviselne, mint amit 2016-ra becsültünk. Sokan azt kérdezték, hogy mi a helyzet a KKV-kkal, hogyan befolyásolja mindez őket. Most megint el kell mondanom azt, amit a sajtótájékoztatón is elmondtam, a reálgazdaságban érvényesülő intézkedéseink jelentősek voltak, ha nem is látványosak. 2014. júniusában a hitel növekedés főleg a KKV-knak kedvezett, ugyanis a hitelzési ráta a kisebb hitelek esetében jobban csökkent, mint a nagyobbak esetében. Kétféle szolgáltatás van, az egyik a banki szolgáltatás, a hitelezés, amikor a bankoktól megkérdezzük azt, hogy mit szándékoznak tenni, mik a fő tényezők, amelyeket figyelembe vesznek, amikor eldöntik, hogy adnak-e hitelt vagy sem. A válasz az, hogy alapvetően nincs, limiti, nincs limit tényező pillanatnyilag, határérték, és a bizottságot idézem, az utolsó felülvizsgálat a KKV-k hitel hozzáférhetőségét illetően azt mutatta, hogy a bankok hajlandók kölcsönadni 2015. szeptembere óta, az eltelt hat hónap során. De tudjuk azt, hogy a nagyon kis hitel esetében magasabb a ráta, mint a nagy hitel esetében. Főleg a, azon eurozónás országok esetében, amelyek kiszolgáltatottak. De nyilván ezt a helyzetet javítani szeretnénk. Tehát vannak fejlemények, annyi, amennyit szerettünk volna, még nem. Van még bizony tennivalónk, és meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a KKV-k számára tovább javulnak a hitel felvételi lehetőségek. Nos, ami a monetárpolitikát illeti, bevezetőmben elmondtam, hogy tekintettel a downside instabilitásra készen állunk az irányító szerveink is készen állnak arra, hogy felülvizsgálják a monetáris intézkedéseinket március elején az újabb információk birtokában. Több kérdés és nyilatkozat foglalkozott a potenciális kockázatokkal, amelyek az alacsony kamatokhoz és a nem konvencionális intézkedésekhez kapcsolódnak. Ez főleg az alacsony ö, ö, kamatokra irányultak, mert ö, a takarékoskodókat nem igazán ösztönzik. Itt a felvetődtek a ö, nyugdíj alapok és egyéb területek. Szeretném a következőket hangsúlyozni. Ami azokat illeti, akik takarékoskodni szeretnének. Igaz, hogy a nominális ráták rendkívül alacsonyak történelmi viszonylatban, azt is elmagyaráztam, hogy az alacsony kamatok tükrözik a jelenlegi gazdasági és strukturális helyzetet. Úgyhogy amikor feltételezik a kérdést, hogy ez meddig tart, addig, amíg a gazdasági ö, helyzet javul. Tehát az alacsony kamatok inkább szimptomái ennek a lassú fellendülésnek, és nyilván fel szeretnénk használni ezeket a felhalmozott forrásokat, ez is a cél. A jelenlegi ö, politikából kiindulva ö, hova jutnánk? Hát nem nehéz elképzelni. Ö, tovább visszafognánk a gazdasági dinamizmust, és hozzájárulnánk ahhoz, hogy a továbbiakban is alacsony kamatok lennének, és további recessziót ö, hoznánk létre. De azt is meg kell jegyeznünk, hogy a betétek nem az egyetlen formái a megtakarításnak. Tehát, hogyha átfogóan tekintjük például egy háztartás pénzügyeit, akkor azt láthatjuk, hogy lehet másképpen is ellensúlyozni az alacsony kamatokat. A Bundesbank végzett a közelmúltban egy tanulmányt, amely azt mutatja, hogy a német háztartások 2008 óta milyen megtérüléssel rendelkeztek, úgy 1,5%-kal. Ez nyilván alacsonyabb, mint a válság előtti átlag, de nyilván magasabb, mint nagyon sok időszakban, mint például az 80-as években. Úgyhogy nem hiszem, hogy arról beszélhetnénk, hogy itt a megtakarításokat kit sajátítjuk, ahogy ezt máskor fogalmazták. Végül pedig, ami a betéteseket illeti, szélesebb körben kell vizsgálni a helyzetet. Meg kell keresni azt a pénzt, amit meg lehet takarítani. A munkavállalást, a munkahelyeket kell támogatni a nehéz körülmények között. A jelenlegi monetárpolitika tehát támogatja azt a kapacitást, hogy az emberek megtakarítsanak pénzt Ezen kívül a pénzügyi stabilitással kapcsolatban is elhangzottak aggályok, illetve arról, hogy monetáris politikánk ezt hogyan befolyásolhatná. Nyilván az árstabilitás a cél, az előfeltétel és alap a pénzügyi stabilitásra, és továbbra is arra kell figyelnünk, hogy árstabilitást hozzunk létre. De ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a monetárpolitikai intézkedéseknek lehetnek mellékhatásai is, Például, ha alacsony a hozam, akkor egyre nagyobb kockázatot vállalnak az emberek. De ahhoz, hogy ezzel is foglalkozunk, makro- és mikroprudenciális intézkedésekre van szükség, mint eszközökre, nem pedig változtatásra a monetárpolitikai álláspontunkban. Röviden szeretném megemlíteni az LKB e szerepét is a makrogazdasági kiigazítási programokban általában hiszen ezt a témát is felvetették. Amikor a trojkát kialakították 2010 elején, az Európai Monetáris Uniónak nem voltak eszközei arra, hogy olyan tagállamoknak találja megoldás, amelyek elveszítik a piachoz való hozzáférést. És ez biztosította az LKB tanácsadó szerepét a bizottság és az IMF mellett. Úgy gondoltuk, hogy ez jó kiegészítő eszköz, biztosítandó a program erejét. Ezért hozták létre a trojkát, hogy a különböző intézmények szertágazó tapasztalatából meríthessen. Az EKB véleményét kikérték, és el is fogadta ezt a felhívást a monitoring politikával és a pénzügyi stabilitás felügyeletével kapcsolatosan. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezt a rendszert az ESM szerződés kodifikálta, illetve a két társjogalkotó megerősítette. Az Európai Bizottság, Bíróság is megerősítette ennek jogszerűségét. Az LKB e tehát azóta öt tagállamban folytatja ezt a tanácsadói tevékenységet, de arról nem szabad elfeledkeznünk, hogy végső soron a döntéshozatali felelősség, a programok kialakítása és a finanszírozási felelősség az eurócsoport felelőssége, és nem maguk a résztvevő intézmények viselik ezt a felelősséget. Máskor is elmondtam már, hogy lehet, hogy az LKB nem lesz mindig tagja a trojkának, de a jelenlegi rendszer megváltoztatásának időzítését pont, gondosan meg kell fontolni, és nem az én hatásköröm erről dönteni. A few remarks dealt with the... Ami az átláthatóságunkat illeti, ezzel kapcsolatosan is volt néhány észrevétel, csak azt tudom mondani, hogy az idei, tavalyi év nagyon sűrű évek voltak, nagyon sok döntést hoztunk, amelyek az átláthatóságot hivatottak javítani, és a kötelezettségvállalásunkat pr- próbáljuk megerősíteni. Az irányító tanácsi ülések során is ezt célozzuk. A felügyelő bizottság elnöke és jó magam is több lépést tettünk a fokozott átláthatóság érdekében. A további információ szolgáltatásának szándéka is bizonyítja, hogy az LKB transzparens intézmény. Példát is mondanék erre. 2015. szeptembere óta a nemzeti központi bankok az el ával kapcsolatosan kölcsönös kommunikációt folytathatnak, ha ezt szükségesnek tartják. További információt nyújtunk a terveinkkel kapcsolatosan a, az kreditel kapcsolatosan, amely hitel és hitelkockázati adatok gyűjtését jelenti. A dokumentumokhoz való fér, hozzáférés is biztosítja az fokozott átláthatóságot és elszámoltathatóságot. Szeretnék az Európai Monetáris Unió kiteljesítéséről is beszélni még. Önök is bizonyára tudják, hogy a jelentés pontos úti tervet vázol fel az EU integráció számára. A bizottsági javaslatot üdvözlöm azokra az intézkedésekre, amelyeket a rövid távon vége kell hajtani. Az LKB e számára a bankunió kiteljesítése talán a legfontosabb feladat. Egyrészt ez azt jelenti, hogy a közösen kialakított szabályokat végre kell hajtani. Ennek talán legkiemelkedőbb példája, ahol további előrelépést kell elérni, a DRD e átültetése és a DGSD átültetése minden eurozónás tagállamban, és a közös backstop még mindig hiányzik a közös szanálási alap eszközei közül és a Bankunió harmadik pillére a közös európai betétgarancia program, ez is hiányzik. Miért? Miért olyan lényeges ez? Azért, mert csak egy ilyen rendszer biztosíthatja azt, hogy a betétesek bizalma minden országban ugyanolyan erős lehet. Az egész bankunióban érvényesülnie kell ennek, ez nagyon fontos az EMU jövője szempontjából az öt elnök jelentésének a rövidtávú intézkedéseinek végrehajtása szükséges, de nem elégséges feltétele az unió kiteljesítésének. Ezért várom azokat a javaslatokat, amelyek a hosszú távú intézkedésekről szólnak. Többször elmondtam, hogy az eurózóna jólétéhez nem elég ezeket az kijelentéseket megtenni, és nem csak a monetáris politikára kell támaszkodnunk. A monetáris politika megteremti a feltételeket, ez alapvető fontosságú, de nem elégséges feltétel ahhoz, hogy a fellendülés strukturális fellendülésé váljon, és ciklikus jelenségé. Volt egy kérdés a nagy címletű bankjegyekkel kapcsolatosan is. Az LKB vezetőtestülete egy ideje foglalkozik már ezzel a kérdéssel. Szakmai munkát végzünk ezzel kapcsolatosan, és megpróbáljuk a nagy címletű bankjegyek problémáját megoldani. Döntés még nem született. Kérdés, hogy hogyan lehet ezt a döntést megfelelően végrehajtani, hogyan kommunikáljuk, Szeretnénk változásokat elérni, de rendezetten. Arról biztosítok mindenkit, hogy eltökéltek vagyunk, nem akarjuk eh, azt, eh, hogy a bűnözők számára az időskor előnyt jelentsen. Köszönöm szépen. Most az előadó Veriasz úr kapja meg a szót két rövid percecskében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak az élénk részvételt a vitában. Drági úr, ha a jövőbe pillantunk, és ezzel egyetértek, akkor ez azt is jelenti, hogy a központi banknak ki kell javítani a múlt hibáit. Például az inflációt rosszul becsülték meg. 2014-ben kapták fel a fejüket, és nem hozták meg a szükséges minőségi és mennyiségi intézkedéseket. 2015. januárjától került csak erre sor, és a kabatokat is túl későn csökkentették, és a magas munkanélküliséggel ez összefügg, és a túl kemény megszorítási politika és a valutapolitika politika kapcsán is nem hozta meg a központi bank azokat az intézkedéseket, amelyekkel a központi bankon belüli érdekellentéteket és összefonódásokat meg kellett volna szüntetni. Az Európai Bíróság több ítélete kapcsán is kérdéseket tettünk föl, erre sem válaszolt, és Görögország pedig a kvantitatív easing rendszerén belül milliárdokat kapott, de ön nem válaszolta meg azt a kérdésem, hogy miért nem tartották be a memorandum szabályait. A hitelek plafon értéke nagyon súlyos problémát okozott, és nem csoda, hogy a görögök elutasították a népszavazás során az akkori rájuk erőltetett rendszer. Drági úr, itt nagyon sok belső ellentmondás van és maradt meg az eurozónán belül is, ahogy, ahhoz, hogy ezeket megoldjuk. Az államadóságokkal kell foglalkozni, és sajnos le kell írni az adóság egy részét. Ezek eredetileg benne voltak az én állásfoglalásomban, javaslatomban is, de a néppárt persze kiherélte azt. Köszönöm szépen. Maria